Elnök úr, kedves kollégák! Életem első katedrálisa volt a Notre Dame. Amikor még Párizsban éltem, volt párizsiként, olaszként, európaiként, mint mindannyiunk szíve, az enyém is fáj. A tegnapi történések tegnap történtek, párizsi események mindannyiunkat megérintettek. És egy emberként állunk a franciák mellett, Franciaország mellett. Ami tegnap történt, nem egy olyan seb, ami gyorsan gyógyul be. mindannyiunknak. Tennünk kell valamit, az egyik képviselőtársunk már tegnap javasolta, hogy kezdjünk pénzt gyűjteni. A mai fizetésünket erre, ennek a célnak szentelhetjük, ezzel mint egy a szolidaritás üzenetét küldve párizsiak és a franciák felé, hogy újraépülhessen a Notre Dame, azt hiszem, hogy ez az Európai Parlament részéről egy igen pozitív üzenet lehet. Az Európai Parlament nevében szeretnék egyben köszönetet mondani minden francia tűzoltónak, mindazoknak, akik tegnap életüket kockáztatva harcoltak a lángok ellen, azon lángok ellen, akik, amelyek martalékává vált a katedrális. Remélem, hogy az Európai Parlament ezen üzenete eljut a címzetekhez, az Európai Bizottság és a tanács nevében is mondhatom, hogy minden jót kívánunk Franciaországnak, Párizsnak, franciáknak és az európaiaknak. Köszönöm. La seduta è aperta. Ezzel megnyitom az ülést. Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai következtek az Európai Tanács 2019. április 10-e ülésének következtetés az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépésére. Elsőként Donald Tusknak adom meg a szót, a tanács elnökének. Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök úr, kedves európai parlamenti képviselők, kedves barátaim. Innen erről a helyről is szeretnék hangot adni szolidaritásomnak az egész francia nemzettel, a párizsi tragédiák, a tegnap esti párizsi tragédia másnapján. Nem csak az Európai Tanács eh, elnökeként, hanem Gdanszki polgárként is mondom, amelynek 90%-át rombolták le, de mégis újjáépült a város, ugyanúgy, ahogy újjá épül majd a Notre Dame is. Innen Strasbourgból, az Európai Unió Párizsi fővárosából felszólítom, hogy kérem a 28 tagállamot, hogy vegyenek részt ebben a feladatban, az újjáépítésben. Tudom, hogy Franciaország egyedül is képes lenne erre, de itt többről van szó, több forog kockán, itt nem csak anyagi kérdésekről beszélünk. A Notre Dame katedrálisban kiütött tűz, ez a tragédia emlékeztet bennünket arra, hogy minket nem csak szerződések, profán jogi szövegek kötnek össze. Ennél sokkal több van köztünk. Tudjuk, hogy mit veszíthetünk, éppen ezért együtt akarjuk megvédeni mindezt, ami Európát alkotja. A 27 európai vezető, a, a brit kormány eh, vezetőjével együtt megállapodtak arról, hogy az 50-es cikk szerinti időszakot rugalmasan kiterjesztjük ez év október 31-éig. Ez a hosszabbítás brit barátainknak politikai teret, illetve némi plusz időt ad arra, hogy megoldást találjanak a jelenlegi helyzetre. Remélem, hogy bölcsen és hasznosan használják ki majd ezt az időt az Európai Tanács. A brit barátaink üzenetét várja azzal kapcsolatban, hogy hogyan tovább. Hogyha nem hogyha nem megáll, megállapodást nem tesznek le az asztalra, amelyről szavazhatnánk, akkor a következő hónap első napján leáll ez a mm, véget ér ez az időszak. A ratifikációs folyamat megkönnyítése érdekében a 27 tagállam készen áll arra, hogy a politikai nyilatkozatot, a jövőnkről szóló politikai nyilatkozatot újra gondoljuk, hogyha alakulna a helyzet, ugyanakkor a kilépési megállapodásot megállapodást nem fogjuk újra tárgyalni. Ezt még egyszer eh, világosan ki kell mondanunk. Egy jóval hosszabb időszakot eh, javasoltam én is, szerintem ennek megvan az előnye. Először is az, hogy csak egy hosszú meghosszabbítással tudtuk biztosítani, hogy minden opció továbbra is lehetséges marad. Például a jelenlegi kilépési megállapodás ratifikációja, vagy extra idő, hogy a Brexit gondolatát újra gondolják, hogyha a brit szavazóknak ez lenne a kívánsága. Ez lehetővé teszi, hogy az Európai Unió más prioritásokra is koncentráljon, amelyek ugyanolyan fontosak, például kereskedelem az Amerikai Egyesült Államokkal. Tudom, hogy vannak, akik félnek attól, hogy az Egyesült Királyság kilépése megzavarhatja az Európai Unió működését, de az uniós vezetők ezen félelemkeltő nyilatkozatoknak nem adtak hitelt, éppen ezért mondhatjuk el, hogy az Egyesült Királyság eddig is felelősen és eh, konstruktívan járt el, nincs okunk azt gondolni, hogy ez megváltozna az elkövetkezendő hónapokban. Harmadsorban ez a rugalmas eh, meghosszabbítás lehetővé eh, teszi azt, hogy elkerüljük egy megállapodás nélküli kilépés lehetőségét. Ennek következtében az állampolgárok és a cégek is némi kiszámíthatóságot kapnak következő hónapban az Egyesült Királyságban is megrendezésre kerülnek az európai választások. Ezt komolyan kell venni, hiszen a brit képviselők legalább hónapokig, hanem tovább itt fognak ülni az Európai Parlamentben, teljes jogú tagként, minden joggal és következménnyel, eh, kötelességgel együtt. Azért beszélek erről, mert Én határozottan elleneztem azt a gondolatot, hogy a meghosszabbítás időszaka alatt másodrangú polgárként kezeljük a briteket és a brit képviselőket. Ez nem fordulhat elő. Ha bárki ilyet javasol, kérem önöktől, hogy ebben a házban is utasítsanak el bármiféle ilyen gondolatot. Tudom, hogy mindkét oldalán, a csatornának, a csatornának mindenki nek elege van a Brexitből. Roppant fárasztó ez a folyamat, érthető tehát, hogy az emberek már nem kérnek a Brexitből, ugyanakkor ez nem kifogás arra, hogy azt mondjuk, hogy zárjuk már le végre ezt a folyamatot, csak azért, mert elegünk van belőle. Nem a Brexithez továbbra is nyitottan, konstruktívan, civilizáltan kell közelítenünk. Mert bármi is történjen, közös a sorsunk, és nyilvánvaló, hogy a jövőben is barátok és partnerek maradunk. Az Európai Tanácsülése során az egyik vezető arra figyelmeztetett bennünket, hogy ne álmodozzunk, ne gondoljuk azt, hogy a Brexit folyamatát vissza lehet fordítani. Akkor nem reagáltam erre, de ma itt önök előtt, ha megengedik, elmondanám a következőket. Nehéz pillanatot élünk meg az európai történelemben, amikor szükség van álmokra és álmodókra. A fatalistáknak nem szabad engednünk. Én legalábbis álmodom továbbra is arról, hogy egy jobb és e, egységesebb Európát építhetünk. Ez az utolsó alkalom, amikor találkozunk barátaim ezen parlamenti ciklus alatt. Remélem a legtöbbjükkel találkozunk a választások után is. Köszönöm. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság elnöke Jean-Claude Juncker következik. Elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Tegnap szörnyű napot éltünk meg, főleg a franciák, de mindannyian. Mindannyiunk életében Párizs ö, egy értékkel bíró hely, nem lehetünk semlegesek, nem vagyunk semlegesek ö, Párizsal szemben, sokan szerelmesek belé, mert ez a város méltó rá, és ez a tragédia, az építészeti örökség ilyen súlyos megsérülése mindannyiunk szomorúságát kiváltja. És Franciaország egyik legnagyobb látványossága, ez milliók látogatják évente, és persze szimbólum is, és ez a szimbolikus templom most súlyosan megsérült. Gyászos nap a tegnapi, de mindannyiunk szilodaritására számíthat a francia nemzet, mint ahogy itt a parlament elnöke is kifejezte. Ezt én is meg szeretném erősíteni. Itt Európa és megsérült, nem csak Franciaország, nem csak Párizs. Tehát európai szolidaritás van szükség, és ez meg is lesz. Amióta a tanácsülés lezárult múlt csütörtök hajnali óráiban, az Európai Bizottság és magam is ö, újra és megint folyamatosan a Brexit-tel kell, hogy foglalkozzunk, pedig bőven lenne sok egyéb kérdés is, ami foglalkoztathatna minket. Rövid leszek most. Múlt héten az Európai Tanács e, e, egyességben az Egyesült Királysággal felelős döntést hozott, és a 50-es eljárását meghosszabbította idén október 31-éig. Ez volt a kompromisszumos megoldás, három dolog motiválta. Az önök támogatásával együtt ö, olyan intézkedéseket hoztunk, amelyek felkészítik az Európai Uniót a no deal helyzetre, de Európának persze nem érdeke az, hogyha az Egyesült Királyság működése nagyot zökken egy no deal miatt. Mindannyiunk közös érdeke az, hogy erős maradjon mind az Egyesült Királyság, mind az Európai Unió. Másodszorban sikerült megőriznünk valamennyi intézmény, ideértve az Európai Parlament intézmény működő képességét is. Az Egyesült Királyságnak most európai választásokat kell válasz, ö, szerveznie. Ha május 22-ig nem születik meg a ratifikáció, akkor ö, hosszabbítás következik. Arra is garanciákat alkottunk, hogy ne kelljen minden egyes órájában a hétnek csak a Brexit-tel foglalkoznunk, most a labda az angolok tér felén van, automatikus a mechanizmus, ha megegyezik, a, vagy a Westminster rábólint a kilépési megállapodásra, akkor az érvénybe lép, és továbbra is átlátható transzparens tárgyalások fognak zajlani, ahogy eddig is, és azzal a célral, hogy megegyezés szülessen, és végrehajtható megegyezés szülessen. Ebben az úgynevezett joint közös bizottságban a parlament is részt vesz, és az utóbbi hónapok során láttuk, hogy mennyire fontos a népszava, amit a képviselőház képvisel Westminsterben is, nem lehet olyan Brexitet csinálni, amit akár a Westminsteri parlament, akár az önök parlamentje többségileg nem támogat. Ezért mindenkire szükség van a folyamathoz. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Október 31-e tehát az új határideje a rendezett kilépésnek. Ha addig azonban nem ratifikáltatik a kilépési szerződés, akkor automatikusan életbe lép a rendezetlen kilépés, a no deal. Ezt most világosan és véglegesen leszögeztük. De persze nem ebből indulunk ki, hogy ez fog történni, nem ezt szeretnénk, és azt sem szeretnénk persze, hogy október 31-e után újabb hosszabbításra legyen szükség. Egyébként nem tetszik nekem ez az október 31-e, mint dátum sem, mert ez az én a mandátumom utolsó napja. És például aznap éjjel akkor nem lehet éjszakai ülésem tartani, mert nekem éjfélkor ki kell mennem a teremből, de Donald Tusk, majd maradhat. Én szenvedélyes elnöke vagyok és voltam az Európai Bizottságnak, mert az európai ügyeket mindig is fontosnak tartottam, szerettem volna egy szociális Európát építeni, előreléptünk, de nem eléggé. Nagyon sok reformot megléptünk, de még több reformra lett volna szükség. És jó lett volna, hogyha 2021-ig ezek a folyamatok mind megvalósulnak. Nagyon sok kutató, fiatal Erasmus diák most a Brexit áldozatává válhat, például ezt is mind el akarjuk kerülni, végig ők lebegtek a szemünk előtt, amikor megállapodásra törekedtünk. Nem az a célunk, hogy a fiatalokat eltaszítsuk Európától, hanem hogy befogadjuk őket. Ezzel együtt az angolok, a britek Londonban is maguk döntik el a saját sorsukat. Üdvözlöm azt a tényt, hogy a kormány az ellenzékével tárgyaló asztalhoz ült, végre beszélnek egymással. És reméljük, hogy ebből eredmények is kijönnek. Ö, ö, Sajnos ez már egy vívmánynak számít az év királyságban, hogy egyáltalán leül egymással az ellenzék és a kormány. Kár, hogy ez különlegességnek számít, és nem normalitás. Most a britek sorsa a saját kezükben van, mi minden opcióra felkészültünk. 2018. novemberében már úgy tűnt, hogy van egy tárgyalási megállapodás de ez továbbra is egyébként érvényes, és magáról a kilépési szerződésről nem lesz újra tárgyalás, csak a kilépés körülményeiről, illetve a politikai formájáról és értelmezéséről. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, képviselők! A Brexit sajnálatos fejlemény, reméljük, hogy nem ez jellemzi az Európai Uniót általában, hanem az összefogás, a közös munka. Ennek érdekében a bizottság abból indul ki, hogy akár tagja, akár nem tagja az Egyesült Királyság az Uniónak, mindenképpen konstruktív marad vele az együttműködés, amire egyébként a szerződések minket köteleznek is nem csak nagyra becsüljük a lojális együttműködést, hanem sajátunknak is tekintjük azt. Ha egy tagállam elkívánja hagyni az Európai Uniót, akkor az viszont 27 másik országot érint, és ez előfordulhat 2000 2017-ben ugye létrejött az Eurogroup, amelyből akkor is már kimaradtak országok, az angolok, a svédek, stb. És lehetséges az, hogy bizonyos területeken szorosabb, vagy, vagy kevésbé szoros az együttműködés az Európai Unióban, az Unióval. És jó, hogy meg tudunk ilyenekben egyezni egymással de az Európai Unió, mint olyan, mint egész, közös stratégiai kihívások előtt áll, és ezekre közös válaszokat is kell tudnunk adni. Májusban fog megjelenni a következő évekre vonatkozó bizottsági stratégia, a több éves költségvetési terv megtárgyalt változata, amely legkésőbb októberben ugyancsak véglegesedik. És az Európai Unió jövőjét az Európai Parlament, a legnagyobb választott testület India, az indiai parlament mellett is jelentősen befolyásolhatja, és persze a tanácsnak is új elnökkel lesz majd. Az Európai Unió jövője a világ számára sem mindegy. Mi hatalmas gazdasági, kereskedelmi partner vagyunk, és és a Kínával ö, megtartott csúcs találkozó is mutatja ezt, hogy a világ kereskedelmének két nagy szereplője leül egymással és eredményre jut. Tehát a Brexit ugyan ö, egy kis dökkenő ebben a folyamatban, de Európa nagy és erős és megmarad. Grazie, signor Presidente, voglio ricordare. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretném emlékeztetni a kollégákat arra, hogy az Európai Tanács ülése során felhívt felhívtam a figyelmet az Európai Parlament méltóságára és szerepére, amelyet valójában itt a parlament játszik. A parlamentet nem lehet taxiként használni. Nagyon fontos, hogy a Brexit tárgyalások során mindig figyeljenek arra, hogy a mi intézményünknek milyen szerep jut a folyamat során. Ez prioritást élvez a szemünkben, és azt hiszem valamennyi kollégám nevében beszélek amikor ezeket mondom. Mi intézményként a szerződés őrzői is vagyunk, és abból indulunk ki, hogy 28 tagállam fogadja el a véleményünket. González Ponz Köszönöm. Én is szeretném kifejezni azt a fájdalmat, amit tegnap éreztem, amikor láttam az égő Notre Dame-ot. A Notre Dame valamennyiünket összeköt európaiként. Ugyanazt éreztük valamennyien európaiként, valamennyien ugyanúgy kétségbe estünk, és közösen kell fellépnünk. Ha azonban ha az ember egyedül siránkozik, akkor nem nő, hanem, de ha összefogunk, akkor sokra jutunk a tegnapi Notre-Dame-i tűz összeforraszt bennünket, nem azért, mert együtt sírunk, hanem mert összefogunk és felépítjük ezt az épületet újra, mindent elkövetünk, ahogy az elmúlt időszakban is katedrálisokat, székes egyházakat építettek, most is építeni fogunk. A Notre-Dame-i tűz arra emlékeztet bennünket, hogy nem maradunk magunkra európaiként. Ez lesz a válasz az egoizmusra, ugyanúgy, mint a tűzre és a rombolásra és a szegénységre. Tehát amikor láttam a tűzet a Székesegyházban, akkor újra feltettem a kérdést magamnak, a britek vajon miért akarnak kilépni az EU-ból? Mi az elvek és az értékek közössége vagyunk Európában. Ha valami nem jól működik, akkor reformáljuk meg, javítsuk ki a hibákat, de nem lépünk csak úgy ki az EU-ból, mert az értékek itt vannak, és ezek közösek. Erről nem lehet, nem kell tárgyalnunk, bármi is történjék. Három tanulságot vontunk le a Brexitből mindeddig. Először nem szabad olyat ígérni a politikában, amit nem tudunk biztosítani. A második pont, hogy a hazugság mindig csalódáshoz vezet. Ez így van a politikában is és a következő a történelem során az összek, a kapcsolatokat nem lehet, kialakult kapcsolatokat nem lehet csak, úgy lerombolni. Igenis, hogyha a brit politikusok nem találnak megoldást a problémáikra, akkor kérdezzék meg újra a népet. Végül pedig visszatérve a Notre Dame-i tűzhöz, ez azt mutatja, túl sokat beszélünk a Brexitről, és túl keveset sok minden másról. Én Természetesen sajnálom a brit politikusok hozzáállását ebben a kérdésben, de azt kell, hogy mondjam, hogy Notre Dame tűz után még európaibb lettem, miután láttam azt a kétségbeesést az inkompetencia miatt. A Szocialista és Demokrata frakció nevében Udo Bulman. Kedves kollégák, összefogunk ma délelőtt, együtt állunk fel, amikor Párizs látjuk. Igen, Notre Dame a mi esetünk joggal mondjuk azt, hogy párizsiak nem maradnak magukra, a francia nemzet nem marad magára. Ez a mi manifestációnk az európai szolidaritás talaján. Az európai szolidaritás szelleméből kiindulva szeretnék Tusk elnökhöz fordulni és elmondani, ön viseli a felelősségét annak, hogy ezt a hosszabbítást az Egyesült Királyság megkapta, és, és e, ez jó dolog, az, hogy csak úgy kibontjanak. Tehát ott álltunk a szakadék szakadék szélén, kifizette volna. Nem a hazudozók, nem az ideológusok, nem azok, akik rossz ígéreteket tettek. Az Egyesült Királyság polgárai fizették volna az árat. Itt a gazdaság beilleszkedik Európába sokkal inkább, mint valaha az egységes piac része, és önök valamennyien tudják. És a az önök országának polgárnak sorsaival játszadoznak. Ezt sikerült elkerülnie Juncker elnök úrnak, Tusk elnök úrnak, az Európai Tanácsnak, miután felelősségteljes döntéshozók hoztak döntést. Ez jó dolog. Szeretnék köszönetet mondani Tusk elnök úrnak, amit mondott a tagállamok jogairól, amíg tagok. És ez még inkább igaz itt a házban a képviselőkre. Ez nem pártpolitikai kérdés. Itt ez a tisztesség, a választók méltóságának kérdése, ahogyan a demokratikus folyamatokat kezeljük. Természetesen üdvözöljük a brit képviselőket. Ugyanolyan jogaik lesznek, mint bárki másnak itt a házban és ezt az én pártom meg is fogja védeni ezt a kijelentést minden helyzetben. A meggyőződésem egyébként, hogy május 23-a után is az Egyesült Királyságban új vita kezdődik majd. Ez volt, a, ez lesz majd a Brexit végének a kezdete. Ez meggyőződésem. Egyszerűen azért, mert Nagy-Britanniában az emberek végül lehetőséget kapnak arra, hogy reagáljanak erre az eseményre, a folyamatra. A parlament blokkolva van, azt látjuk. És én mindig is azt mondtam, ilyenkor az embereket kell megkérdezni, hogyha látjuk, hogy mi lesz az ára ennek a rossz lépésnek, és a, meg kell kérdezni az embereket, mi a véleményük, take back control, ez azt jelenti, hogy az embereket kérdezzük meg, ne az ideológusokat, tartsák ezt mindig szem előtt. Meggyőződésem, hogy itt többről van szó. A Brexit nem Nagy-Britanniáról szól csupán. Brexit nem csak azokról szól, a többiekről, akik az EU részei akarnak maradni. A Brexit többről szól a kérdés, az a Putyinok, a Trumpok, Steve Bannonnek, az, a Salvinik tönkre tehetik-e azt, amit sikerült felépítenie Robert Schumannak, Jean Monnet-nak, amit Konrad Adenauer és Willy Brandt épített fel. Tulajdonképpen erről van szó, és éppen ezért az Európai Uniót meg fogjuk védeni, mert ez a helyes vála válasz a jövő nagy kérdéseire. Az én frakcióm erre kész. Svédországban, Finnországban láthatják, hogy mi vagyunk azok, akik összefogják Európát, amikor a jobboldali radikálisok ezzel indulnak. Én olyan partnereket szeretnék, akik szintén ezt teszik. Az Európai Néppártnak végre válaszolnia kell, hol áll Andalúziában, hol foglal helyet, Olaszországban a következő helyettorsági választásokon az európaiak mellett, vagy azok mellett, akik Európát tönkre akarják tenni. A mi munkánk világos, szociáldemokrataként mi ezt ezt az Európai Uniót fogjuk megvédeni, és a jövőbe visszük. Köszönöm szépen! Per il gruppo dei conservatori e dei riformisti europei, la parola onorevole Kamal. Köszönöm szépen az ECR frakció nevében Kamal úr következik. Elnök úr, amikor tegnap este az égő Notre Dame képeit látta az ember, eljött az ideje, hogy félretegyük a politikát, britként, európaiként, vagy bárhol a világon eh, mindenkinek összeszorult a szíve. 25 évvel ezelőtt a feleségem Franciaországban tanult, Párizsban is dolgozott egy ideig, rendszeresen meglátogattuk ezt a gyönyörű épületet. A múlt hónapban is ott jártunk, lefotóztuk a Notre Dame-ot. Hány millióan álltak a Notre Dame előtt, bármilyen vallásúak, nem csak Párizs, hanem Európa egyik fontos szimbóluma volt ez az épület bár ez a katedrális igazából nem az én vallásomhoz közel álló épület, mégis számomra az én szívemnek is ugyanolyan fontos, ezért remélem, hogy az újjáépítésben mi britek is részt vehetünk majd. Sokan remélték, hogy március 29-én, vagy akár múlt héten kilép az Európai Unióból az Egyesült Királyság, mégis itt vagyunk, és újra erről beszélünk. A brit kormány továbbra is hisz a kilépésben, minél hamarabb ki kell lépnünk az Európai Unióból, annak érdekében, hogy mind az EU, mind az Egyesült Királyság a jövőre tekinthessen. Jean-Claude Juncker egy pozitív napirendről beszélt. Igen. É, én értem és látom, hogy az Európai Unió is kezdi elveszteni a türelmét. Mi folyik Westminsterben? Nos, az uniós tagság régóta megosztja a hazámat, nem csak az én pártomat, hanem a fő ellenzéki pártot is. Ezek a megosztottságok kerülnek most a felszínre. Feltehetik önök a kérdést, hogy miért nem kezdték el hamarabb a pártok közötti egyeztetést. Lehet, hogy ez a legtöbb embernek itt ebben a házban természetesnek tűnik. A brit parlamenti demokrácia azonban nem így működik az alsóházra kell csak tekinteni, ahol egymással szemben ülnek a pártok, nem egymás mellett, mint ebben a parlamentben. Az egyik oldalon a kormányzat, másik oldalon vele szembe az ellenzék. Nem koalíciókat építünk az alsóházban, sokkal inkább szembenálló politikai stílus van az alsóházban. Éppen ezért mindkét fő párt tagjai, én is óckodunk némileg a koalícióktól és az ilyenfajta együttműködéstől. Az 50-es cikk szerinti meghosszabbítás lehet, hogy nem mindenkinek tetszik, az is lehet, hogy igazából senkinek sem tökéletes, ugyanakkor ezzel még némi időt kaptunk arra, hogy a megoldást megtaláljuk. Remélem, hogy brit képviselőtársaim nem húzzák tovább az időt. Az országnak, a gazdaságnak, mindenkinek biztonságra, kiszámíthatóságra van szüksége. Az európai parlamenti választásokban most részt veszünk, tegyük ezt pragmatikusan, zárjuk le ezt a folyamatot. Tusk úrnak pedig köszönetet szeretnék mondani, a múlt héten jóval konstruktívabb volt a múlt héten, mint ahogy az elmúlt napokban a nyilatkozataiból ez kitűnt volna. Nem megalázni kell, nem megbüntetni kell a briteket, barátságot, partneri viszonyt kell építenünk, olyat, amely meg kiállja majd az idő próbáját. Elnök úr, az Egyesült Királyság volt már nehéz helyzetben, de azt hiszem a britekről mindenki tudja, hogy véghez visznek mindent, remélem, hogy most sem vallunk kudarcot. Kedves kollégák, egy személyes megjegyzést nem engednek végezetül. Lehet, hogy az utolsó beszédemet tartom itt ebben a házban, 14 évnyi képviselőség után. Voltak uh, témák, amiben nem értettünk egyet, lehet, hogy uh, önöket újra választják, lehet, hogy nem, de köszönöm mindenkinek, hogy részt vettek ebben a munkában. Egy csodálatos élmény volt, mindenkinek minden jót kívánok a jövőben. Thank you, Mr. Kemal. Köszönjük szépen, Kamal úr. A következő felszólalónk az ALDE frakció vezetője Ferhofstadt úr lesz. A, ahogy a kollégáim is és ahogy az elnök urak is kifejezték, szolidaritásukat a francia nemzettel. Én is szeretném megrendültségemet kifejezni. A Párizsi Notre-Dame biztos vagyok benne, hogy sokkal szebben fog sugározni a világba, mint valaha, amint újjáépül, és ezen leszünk, hogy ez megtörténjék. Elnök úr, Tusk elnök úr, tudom, hogy a parlamentünknek nincsenek, nincsen beleszólása a szerdai tanácsi ülés döntéseibe, de egy dologtól óvnék. A múlt heti döntésnek vannak következményei, amelyeket talán nem gondoltunk át. Eddig sikerült megőrizni a 27 tagállam egységét. Sőt, az intézmények egységét is, a tanács, a bizottság, a parlament mindeddig az maradtak, amik voltak, tárgyaltak egymással konstruktívan. Köszönöm Bárnyé úrnak, akit innen is szeretnék méltatni kiváló tárgyalás vezetésért, és ezért, hogy megőrizte az egységet. Tusk Tuskur, most azonban ez az európai egység szenvedhet, mert mely asszony sokféle üzenettel hazameltett volna, hazameltett volna. Egy napot, egy hetet, néhány hetet akart kérni, önök adtak neki hat hónapot, és valóban ez arra alkalmas lehet, hogy újra gondoljuk az egész Brexitet, de arra is ki lehet használni, hogy senki ne csináljon semmit. És csak elnapolás legyen belőle nem akarok itt mindent hülyeségnek címkézni, amit, ahogyan Farázs úr szokott itt minket így titulálni, de lehet, hogy ez egy rossz döntés volt, mert csak meghosszabbítja azt a káoszt, amit a Brexit már eddig is okozott, és megvariálja a választásokat, és attól tartok, hogy hogy eh, olyan leszünk itt, mint egy galambdúc, ahol vendégül látunk eh, ilyen kiváló brit kollégákat, akik egyszer jönnek, egyszer nem, amikor jönnek, akkor ordibálnak velünk, eh, és alássák az európai együttműködést, és beleszólnak olyan dolgokba, amelyekben már nincs dolguk. Volt már olyan, hogy minket itt majomnak tituláltak ezek az urak, mindannyiunkat, ebben a teremben, Strasbourgban, és most lehet, hogy tényleg galambok leszünk egy galamducban. Attól tartok, Tusk úr, hogy ezzel a döntéssel, eh, ahogy eh, Kaman úr is beszélt, eltűnik majd a frakciók közötti együttműködés az utolsó pillanatban, és amit most hónapokon át nem sikerült eldönteni, ez most eztán sem döntik el, mert ugye mindkét ház majd nyári szünetre vonul, a Westminster-t is ideértem, és szerintem egyedül Nigel Farage menthet meg minket most itt. Miért? Mert amit halljuk, haják, ő már egy új párt élén, a Brexit párt élén próbálja elhalászni a konzervatívoktól a szavazókat, és majd meglátja, hogy milyen sikerre viszi ezt az európai választásokon ezt a politikát. Ha a két brit jelentős párt nem hülye, akkor most azonnal megegyezik, hogy elkerülje azt a katasztrófát, amit egy ilyen új Brexit párt okozhat. És Tusk úr nem zárta ki azt, hogy az Egyesült Királyság tagja marad az EU-nak. Én sem örülök annak, hogyha elmegy az Egyesült Királyság, de ez az angolok, a britek döntése kell, hogy legyen. És a Brexit és egy rossz Brexit egész Európára rányomhatja bélyegét, lelassíthatja a folyamatokat, és ráadásul itt vannak akkor majd továbbra is köztünk azok, akik belülről bomlasztják az egységet, akik utálják Európát, és mégis itt ülnek európai fizetésért. Tehát minden erőnket arra kell most koncentrálni, hogy megújuljunk, egységünket megőrizzük, megerősítsük, és az európai agendát mindenek fölé emeljük, a tanács munkájában is. Úgyhogy szerintem a múlt heti szerda ö, még nem ad okot az örömre. Madam Zimmer, for two minutes, please. Köszönöm szépen, Zimmer kolléganő, két percben. Hölgyeim és uraim, elnök urak, kedves kollégák! Halló. Stop! Vannak pillanatok, amikor a választási csatát rövid időre le kell állítani. A párizsi tűz tegnap rámutatott arra, hogy mennyire sérülékeny a világunk, Európánk, a kultúránk, a történelmünk és a jövőnk egyaránt. Azt hiszem ez több, mint amiről itt időnként vitatkozunk magunk közt. A Notre Dame, Európa, Franciaország szimbóluma, jelképe, kelet németként úgy döntöttem sok évvel ezelőtt, 45 évvel ezelőtt, hogy franciául fogok tanulni. Egyszerűen azért, mert akkor úgy gondoltam, hogy sosem fogok eljutni Párizsba, mert hogy lássam a Notre Dame-ot. Éppen ezért sokkolva vagyok pillanatnyilag a francia kollégáknak, itt a parlamenten frakciótól teljesen függetlenül szeretném elmondani, hogy együtt érzünk velük, mellettünk állunk, de követeljük is, hogy legyünk tisztában a sérülékenységünkkel, az Európai Unió sérülékenységével, és ez megint csak visszavezet oda, amiről most beszélünk. Egyáltalán nem értek egyet azzal, ami eredményként megszületett az utolsó csúcson. Ez fatális, végzetes véleményem szerint. Azt gondolom, döntsünk, igen vagy nem, kilépnek vagy nem lépnek ki végre, de megint csak hat hónapról beszélünk, ez azt jelenti, hogy az Európai Parlamentet és a demokratikus <clears throat> folyamatot, az eljárást kockáztatják az európai választás során. Ez pedig nem játszott szerepet az önök eljárása során. Amikor júniusban létrejön az új parlament, megkezdődik a nyári szünet, aztán utána a parlament alakuló ülésére kerül sor. Munkaképesek akarunk lenni. Igen, a brit kollégáknak, akik akkor a parlamentben vannak, teljes jogokat akarunk adni. Ez azt is jelenti egyben, hogy legyen egy B-tervünk párhuzamosan. Kétszer számoljuk ki a szakbizottság összetételét. Könnyen lehet, hogy miután a munkaképesség helyre állt, egy hónappal mindenki kilép, újraindul, újak jönnek, a frakciók összetétele változik. Végig gondolták ezt valójában, hogy mit jelent ez? Végig gondolták azt, hogy az embereket hogyan tudjuk magunkkal vinni Európába, és és minden országban eléggé nehéz ez már magától is hogyha az elejétől fogva pedig látják, hogy egy cirkusz, amit csinálunk, egy színház, amit csinálunk, akkor azt mondom, vagy lépjenek ki, vagy legyen öt év, jó? Az egész ciklusra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Másfél percben Scott Cato asszony. Húsvét van, és még mindig itt vagyunk, és sok millióan britek örülnek ennek természetesen velem együtt. Nekem ez természetesen óriási dolog, hogy a, a, a, Gibraltar és Dél-Kelet-Anglia adott nekem mandátumot, hogy még mindig lehetek, és örülök annak, hogy európai választásokat tart Nagy-Britannia, és a zöldek élnek a lehetőséggel, hogy egy demokratikus, arányos választáson vehessenek részt, és újra bejussanak az Európai Unióba és az Európai Parlamentbe. Igen, itt a kontinensen összesítjük erőnket egy tisztességesebb, demokratikusabb, zöldebb EU irányába fogunk dolgozni. Köszönöm szépen Tusk elnöknek, hogy lélegzetvételnyi időt biztosított, eh, mielőtt kilépünk az Európai Unióban. Európa természetesen nem könnyű dolog, és az alapító atyák víziójára gondoljunk vissza, álmára gondoljunk vissza, de mindig arról szólt ez az egész, hogy fogaljuk be azokat az országokat, akiknek nagy nehézségeik vannak odahaza. Főleg ezekre az országokra koncentráljuk. Zöld képviselőként mindig keményen ítéltem el a Brexitet, de meg kell vizsgálni, mik az okai a Brexitnek, igen, nem szabad, hogy elideg, engedni, hogy az emberek elidegenedjenek. Itt a polgáraink 2016-ban mellett szavaztak sokan legalábbis, hogy elhagyják az Európai Uniót. Boldog kampányolást kívánjuk mindenkinek, gondoljunk a pozitív változásokra, amelyeket az Európai parlament biztosított az embereknek, ezt ígérjük meg nekik. Ne a gyűlölet és a megosztás politikája érvényesüljön. Egy erős pro-európai választás, szavazás sokat jelenthetne az európai Unió számára, de a brit polgárok számára is azt gondolom, hogy a legjobb, leg, legjobb jövőnk az európai családon belül van. Erre biztatom a választókat is. Köszönöm. Farázs úr, 5 percben. Köszönöm szépen. Jó reggelt! 20 éve próbálom elveszíteni az állásomat, és azt hittem, hogy végre sikerül, és aztán kiderült, hogy a brit politikusoknak más az elképzelésük, és az az üzenet, hogy úgy tűnik visszajövök, sokan visszajövünk. Ferhofstadt úrnak igaza van, most először az életemben kimondom, Ferhofstadt úrnak igaza van. Igen, a Brexit párt lesz a legnagyobb győztes, Mély asszony és a munkáspárt, hogyha megállapodnak egy állandó vámunióról és a belső piaci tagságról, akkor és csak is akkor nem fogja megnyerni az európai választásokat a Brexit párt, de akkor viszont megnyerjük majd a parlamenti választásokat, mert akkor annyira nyilvánvalóvá válik, hogy az embereket becsapták. 15 év alatt tucatnyi európai csúcson jártam. Láttam a konfliktusokat a nemzetállamok és az európai intézmények között, az osztrákokat, az íröket, a magyarokat, vagy a görögöket láttam, hogy hogyan kezelik. Van egy aranyszabály. Brüsszel nyer, Brüsszel mindig nyer, Brüsszel ereje mindig nyer. De a múlt heti európai csúcshoz hasonlóan még sosem jártam, amikor két heten belül másodjára fordul elő, hogy a brit miniszterelnök könyörög, könyörög az Európai Uniónál egy 50 cikk szerinti meghosszabbításért. Ez megalázó volt Brüsszelben lenni, megalázó volt britnek lenni a nemzetközösség országai és Amerika, akik szeretik a briteket, és egy nagy nemzetnek tekintenek bennünket. Ők mit gondolnak erről? A miniszterelnök azt ígérte, hogy március 29-én kilépünk. Aztán azt mondta, hogy április 12-én talán kilépünk, de június 30-án biztos, hogy kilépünk, és most a legújabb dátum október 31-e. minden szentekor mindenki kilép. Hogy lesz ez igazi Halloween vicc? Hogyha erre a borzasztó miniszterelnökre bízzuk, a parlamenti képviselőinkre bízzuk, akkor soha nem lesz Brexit. A múltban mindig kritizáltam az elszámoltathatatlan hatalmat, a brüsszeli bürokratákat, de most el kell, hogy mondjam, hogy ez kivételesen nem az önök hibája. Az elejétől fogva világos volt az önök álláspontja. A brit politika hibája ez az egész helyzet. Két párt is megígérte számunkra, hogy a Brexit meg fog történni, az 50-es cikket benyújtották, megállapodással vagy anélkül, de kilépünk. Csalatkoznunk kellett, becsaptak bennünket. Borzasztó a Notre Dame a tűz, a, amelynek a lángok martalikával tegnap a Notre Dame, ez, ez egy borzasztó esemény. Tegnap ezt jó foglalták össze a sajtóban egyébként, a brit demokrácia 312 éves a brit demokrácia sajnos elhalálozott 11 órakor, március 29-én, 2019. március 29-én álmában hunyt el a brit demokrácia. A demokrácia a jogállamiságért, az emberi jogokért kampányolt, és mindig, mindig uh, a többséget szolgálta. Hiányozni fog nekünk, Isten óvjon bennünket. Nem csak a Brexitről szólnak az európai választások az Egyesült Királyságban, arról szólnak majd a választások, hogy milyen országá válunk. A világ legrégebben működő parlamentje a brit parlament. A nemzetállami demokráciáról azt hiszem, hogy sok mindent tanítottunk európai barátainknak is. Vannak közöttünk ö, csalódottak. Mások roppant mérgesek. Nem a sárga mellényesekre gondolok hanem azokra a mérges emberekre, akik egy békés politikai forradalmat szeretnének eh, eh, Nagy-Britanniában. A kétpárti rendszert el kell söpörni, mert ebben csalatkoztunk, és mindannyian meg fognak lepődni, hogy mi történik majd május 23-án. A brit demokrácia eh, új fejezete kezdődik, amire óriási szükségünk van. Kedves kollégák! kékkártyás kéréseket kaptam, de a frakció vezetők beszédei alatt nincsenek kikegyes kérdések, ez ügyben világos a precedens. Betten úr következik. Ha a 2016-as népszavazás eredményét figyelembe vették volna, akkor már rég volna. Ehelyett 17,4 millió ember többségi véleményét most lábbal tiporták. A májusi európai választások miatt most a népszavazás is olyan, mintha nem lett volna, és továbbra is egyébként most már az európai választás is arról fog szólni, hogy maradunk-e vagy megyünk. Itt a liberális demokraták ra szeretném ráirányítani a figyelmet, ők az igazi maradók, a UKIP az igazi kilépők, és a konzervatívokra labor szavazni pedig kidobott szavazatot jelent, mert ők képtelenek bármit eldönteni. A UKIP kezdettől fogva világosan beszélt, azt mondta, hogy egyoldalú, feltételek nélküli kilépést akar. De most a választások az Egyesült Királyságban és Európában is majd rá fognak mutatni arra, hogy lesznek olyanok, akik szeretik, hogyha külföldiek irányítják őket, az Európai Unió, és lesznek olyanok, akik viszont ezzel ellen lázadni fognak, és még erőteljesebben, mint valaha, és a demokratikus jogok visszaadását fogják követelni a tagállamnak, a nemzetállamnak. Az egyik csapat az függetlenségért, a szabadságért, a másik pedig a szolgaságért fog dolgozni. Egyben biztos lehetünk, hogy az euroszkeptikusok nagy számban fognak ide visszatérni ebbe a terembe, és az ő szavazóik véleményét fogják képviselni, azt ugyanis, hogy demokratikus elszámoltathatóságot akarunk, és nem ö, megszorító intézkedéseket, hanem azt, hogy minden országot hagyjon az Európai Unió úgy virágozni, ahogy akar. És ö, mi nem akarunk bevándorlást, és ezt meg is fogjuk akadályozni, mert a bevándorló kultúrája, civilizációja idegen itt, és a nép többsége Európa szerte ezzel ért egyet. Az Egyesült Királyságnak tehát továbbra is az a tét, hogy maradunk-e vagy sem, és a UKIP ö, már régen megfogalmazta ezt a dilemmát, nyíltan megfogalmazta, és továbbra is a UKIP tagjai, akiket eh, majd május 23-án megválasztanak, továbbra is ezért fognak harcolni, hogy elszakadjunk az Európai Uniótól. Május 23-a az hiszem világos üzenet lesz minden európai kormánynak. Eh, ki fogunk eh, lépni ebből a WTO happen. A vote for UKIP is always a vote. WTO szabályok szerint fogunk kilépni az Európai Unióból, és ö, rá fogja kényszeríteni a brit lakosság többsége erre az Európai Uniót is. Viadovszki úrnak adok szót egy percben. Köszönöm szépen, hölgyem és uraim! Tegnap a Notre Dame mi tűz kapcsán nagyon kellemetlen meglepetés ért bennünket, de megmutatkozott az is, hogy tovább akarunk élni, és ez jelentkezik ilyen rendkívüli pillanatokban. A túlélés akarata, és az Európai Parlament, hogy Tanácsnak pedig szeretnék köszönetet mondani azért, hogy meghosszabbítják a kilépés határidejét, ezzel egy katasztrófát tudod megelőzni, katasztrofális következmények az Egyesült Királyságra és Európára nézve is, bár sokan ezt nem így látják, és nem értik meg ezeket az összefüggéseket. Ferhofstadt úr némileg meglepet nem akarja ezt a döntést támogatni. Tulajdonképpen azt szeretné, hogy lépjenek ki a britek. Ez megint egy dogmatikus megközelítés. Úgy gondolom, hogy nem véletlen az, amit itt elhangzott Ferhofstadt úr és Farázs úr részéről. Szerintem pragmatikus együttműködést kell kialakítani, és a következő ciklusban ezt az utat fogjuk járni. Köszönöm szépen, Brock úr, másfél percben. Elnök asszony, tanácsi elnök úr, bizottsági elnök úr, kollégás kollégák. Októberben új helyzet alakul ki, vagy októberben ugyanabban a helyzetben leszünk, mint ma, mert nem oldottak meg a problémák Remélem, hogy Corbyn és May meg tudnak állapodni, legalábbis az a brit alsóházban törekedni kellene a konstruktív megoldásra. Vagy így, vagy úgy maradnak, vagy kilépnek, lehetőleg ne a hard Brexit útján, hogy ez a méltatlan játék folytatódjék. igen is haladnunk kell, ilyen képességekre szükség van, mert nagy feladatok állnak előttünk. A migráció kérdése, a kereskedelmi háború kérdése, a kül- és belbiztonság, a klímaváltozás, óriási kérdések, ezekkel kell foglalkoznunk. Biztosítanunk kell, hogy az Európai Unió az egyetlen erő, amely a putyinok, a trumpok világában fel tud lépni és így mentjük meg a világot, és ö, ö, saját erőből tudjunk cselekedni, és ne egy szétforgácsolt nacionalizmus keretében lépünk fel, amit itt annyian képviselnek. Ez az Európa a szolidaritást képviseli, a békét, az emberiességet, a sikert, a demokrácia sikerét, és ezt nagyszerű eredményként sikerült elérni. Ma utoljára szórok hozzá, 39 év után itt a parlamentben egy vitához. Szeretném megállapítani, hogy ez az Európa egy sikertörténet. Kilenc tag volt valamikor, amikor beléptem, egy vámunió valami nem működött rendesen. Ma 28 tagunk van, egy parlamenttel, amely minden beleszólhat. Akkoriban a parlament semmibe se szólhatott bele. És igenis ez egy méltóság, egy tisztesség, ez egy hatalom, ami a kezünkben van, ezt közölni kell mindenkivel, éreztetni kell a polgárokkal is, hogy mi erősek vagyunk. A Notre Dame nem csak egy épület, nem csak egy szép épület, a kereszténység, a szellemi Európa egy épülete, ez a miénk, ez hozzánk tartozik és emlékszem a képekre még, amikor Mitterrand elnök ott és ott eltemették, és ott volt Helmut Kohl, aki sírt ezen alkalommal. Emlékezzünk ezekre a képekre. Ne engedjétek, hogy tönkre menjen ez. Mitterrand elnök itt azt mondta, az nacionalizmus háborút jelent, és ne felejtsétek el, ezt mindig tartsuk szem előtt. Köszönjük szépen, Brok úr. Az utolsó beszédét hallottuk ebben a házban, sokat tett az Európai Parlamentben képviselőként. Remélem nem feledkezik el rólunk, messziről követi majd a munkákat. Köszönöm, azt hiszem megérdemli a tapsot. It's one of those emotional mornings, Herr Brock. Brock úr, ez egy, olyan, ez egy ilyen reggel az elérzékenyülés pillanataival teli délelőtt. Korbett úr következik, két percet kap. Köszönöm szépen, én is szeretnék mindazokhoz csatlakozni, akik megemlékeztek a Notre Dame-i katasztrófáról, főként Tusk úr szavaira emlékeztetnék. Valóban osztjuk a franciák fájdalmát nem csak szerződések kötnek össze bennünket, ennél sokkal több. Ez nagyon igaz. Ezért volt olyan sokkoló számomra, amikor ezt mondta, hogy Farázs úr, aki szokás szerint már elment, azt kiabálta, hogy ö, hülyeség Rab is hallottuk Farage úrtól. Ez a múlt hangja, a britek is átlátnak a szitán, átlátnak a hazugságokon, amelyeket éveket óta uh, hallanak, átlátnak a hazugságokon a Brexit kapcsán. Azt mondták nekik, hogy könnyű lesz, aztán kiderült, hogy elég bonyolult. Azt mondták, hogy rengeteg pénzt takarítanak majd meg ezzel, aztán kiderül, hogy ez rengetegbe kerül. Új kereskedelmi megállapodásokat ígértek nekik világszerte, és kiderül, hogy a meglévő kereskedelmi megállapodásokat veszítjük el a Brexit-tel. A brit választók kezdik látni az igazságot, átlátnak a hazugságokon. Ezért félnek attól, hogy új népszavazást tartsunk, mert tudják, hogy mi lenne a válasz, hogyha újra népszavazást tartanánk Brexit ügyben. Ezért van az, hogy a konzervatívok nem akarnak választásokat tartani, mert tudják, hogy csúnyán kikapnának Ferhofstadt úr, és mások félnek a választásoktól, nem kell félni. A brit képviselők többsége nem azon az oldalon fog ülni velem szemben, nyugodjanak meg. És egyébként is a Brexit az Európai Unió először veszít el egy tagállamot. Ennek a következményei sokkal nagyobbak, mint az, hogy egy frakciónak kicsit több tagja lesz, mint egy másiknak. Lássuk ezt, eh, helyezzük megfelelő perspektívába a dolgokat. Tusk úrnak igaza van, eh, mély asszony eh, nem változtatott az álláspontján, hiszen akkor fellázodna a konzervatív párt ellene. Időt kaptunk arra, hogy az emberek józan döntést hozzanak, és véget vessünk ennek a slamasztikának, amivel belerángattuk az egész országot. Mr. Nicholson.